Köszönöm a hozzászólásokat. Befejeztük az egyperces felszólalásokat. Most különböző jelentések rövid ismertetése következik. Az első Urike Lunacek a homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló megkülönböztetés címmel. Lunacek asszony parancsoljon. Thank you, Chair. Commissioner... Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim. Nem vártam, hogy ilyen rettetes mennyiségű e-mail érkezik az elmúlt hetekben a címemre. Több mint 40 ezer e-mail érkezett, ami azt mondta, mert úgy szóltak, nemet kell mondunk a lunacsek jelentésre. Nem tudom, ki írta, honnan jöttek ezek a levelek, lehet, hogy véletlen vagy nem véletlen, hogy befutottak. Az, hogy ilyen ellenállásba ütközik egy olyan jelentés, ami voltak éppen nem szól másról, mint az emberek azon jogáról, hogy szeressenek, és félelem nélkül éljék életeket, bizony nem vártam, hogy ilyen heves reakciókat vált ki. Ezért szeretném magyarázatomat és a jelentő mutatását azzal kezdem, hogy azokhoz szólok itt a teremben, akik ilyen, ennyire ellenkeznek a jelentéssel szemben. Önöket kérdezem meg, hogy szeretnék-e, hogyha a fiúk vagy a lányuk, testvérük rettegésben élne? csak azért, mert kézekézben sétál szerelmével az utcán. Szeretnék, hogyha félne, félne azért, hogyha hétfő reggel arról beszélnek a kollégáik a munkahelyükön, hogy vasárnap este kivel látták a moziban, vagy szeretnék attól félni, hogyha ha, ha valaki egy férfi, férfi férfibe szeret, nőben, vagy nőbe szeret, rettegnie kelljen. Gondolom nem akarják ezt. Mitől félnek akkor önök? Miért félnek ettől a jelentéstől? Hiszen ez a jelentés pontosan erről szól. Arról, hogy a leszbikusok és melegek, a biszexuálisok, vagy az Európai Unióban félelem, félelem és diszkrimináció mentesen élhessék életüket, fogadják el őket, tartsák tiszteletbe őket és magánéletüket, mint a közös Európai Unió állampolgárai tiszteljék őket. Nem valamilyen sajátságos jogokról van szó, az e-mailekben erről írtak, hogy valami sajátságos külön jogokról van szó. Nem külön jogok ezek, hölgyeim és uraim, nem privilégiumokról szól ez a jelentés, nem ezeket kér jelentés, nem előjogokat. És bizony szembe kell forduljak mindazokkal a teremben, aki erről beszélnek. Mondjanak csak egy olyan jogot, amiért jelentős felsorol, ami van például előjogot jelentene az LGBT emberek számára olyan jogot, amit más diszkrimináltak, például a romák kisebbség vagy a, a fogyatékkelők ne, ne élvezhetnének. Az, hogy a gyermekek az iskolában másnak van hogy csúfolják őket, hogy ne tekintsék őket mm, mentális, mentálisan betegnek, vagy ne zárják ki őket a munkahelyükről csak azért, mert kivel élnek. Képviselőtársak az Európai Uniónak van a stratégiai diszkrimináció ellen, a romák ellen diszkrimináció elleni harcra a fogyatékkal diszkriminációra vannak szakpolitikáink. Az Európai Parlament legalább tízszer kérte a bizottságtól már, hogy mutassa be a roadmap menetrendet, a homofóbia elleni harcra, az LGBT állampolgárok elleni megkülönböztetési harcra. Ez nem történt meg, ezért kell követeljük újra, mert nagyon súlyos a helyzet, jól tudjuk. Az alapjogi ügynökség az Európai Uniónak világosá tette jelentésében, 93 ezer LGBT kérdeztek meg, 60%-uk fél kézen fogva sétálni az utcán. Több mint 50%-kel volt áldozata fenyegetésnek, megkülönböztetésnek, csúfolásnak. Ez bizony homofóbia a valóságban, kedves képviselőtársaim, ezt nem szabad tűrnünk Európában tovább. Oly sokan közülünk melegek, leszbikusok, túl sokáig éltünk félelemben. Jelentésem arról szól, hogy az Európai Uniónak lépni kell ez ellen. Nem arról van szó, hogy a tagállamoknak megmondjuk, hogy mit csináljanak, rájuk kényszerítünk, beavatkozunk a saját, az ő hatáskörükben. Nem a tagállami hatáskörök megsértéséről van szó, világosá tettük az ötös cikket, olvassák el. Ez átfogó szakpolitika az az EU ügynökségek és a tagállamok hatáskörét meg külön választja. Ám mindenképpen cselekednünk kell. Ez a jelentés arról szól, hogy az Európai Bizottságnak, a mostanak, a következőnek is, meg nekünk is arról szól, hogy a mostani kampány során is harcolnunk kell a félelem ellen, garantálva azokat, hogy akik támadás áldozatai azért, mert melegek vagy leszbikusok, mehessenek, fordulhassanak a rendőrségre, és a rendőrség legyenek olyanok, akik értik a problémáikat, és fellépnek a jogsértések ellen, és például az iskolákban garantáljuk azt is, hogy az iskolák közötti legjobb a cseréljék ki a tagállamok. Szó, hogy beszéljünk arról a tényről, hogy LGBT emberek és családok élnek ezen a földön, élnek ezen a kontinensen. Ez nem titok, legyen erről szó az iskolában is. As you can imagine, I have... Köszönöm szépen, eh, Lunacek asszony. Gondolhatják, hogy nagyon sok spontán hozzászólási kérelem van. Eh, mindenkinek eh, szót fogok adni, de továbbiakat nem veszek már fel a listára. Záborszka asszonynal kezdeném. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Správa pani Lunacek, tak ako to už aj pred chvíľočkou povedala... Pillanatnyilag nem működik a tolmácsberendezés. Most már igen. Szóval ez megosztja a közvéleményeket a tagállamokban, és úgy gondolom, hogy a holnapi szavazás is meg fogja mutatni, hogy a parlament is megosztott. Én az egyes módosítót meg fogom szavazni holnap, ez egy alternatív ellesfoglalása irányul a szavazóim, a választóim ugyanis ezt kívánják. Én az alapjogi doktrína mellett vagyok, amellett vagyok, hogy minden alapvető jogot minden EU állampolgár gyakorolhasson, és erről gondoskodjanak az intézmények és ügynökségek. Én az alapvető jogok érvényesülését fogom támogatni. Köszönöm. Michael Cashman. Michael Cashman a következő, parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm a szót. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy az LGBT embereknek több jogot akarunk adni, mint másoknak, hanem ugyanannyit az LGBT emberekről beszélünk, és arról, hogy egy civilizált társadalmat az alapján lehet megítélni, hogy hogyan bánik a kisebbségekkel, és úgy tűnik, hogy mind a 28 Európai Uniós tagállam elmarad attól, amire szükség lenne. Úgyhogy közösen fel kell lépnünk a gyűlölet és a diszkrimináció ellen. Hihetetlen mértékű intoleranciát láthatunk, ugyanis itt a 21. században. Az LGBT emberek miért nem élhetnek úgy, mint más? Nem kérünk preferenciát, nem kérünk semmilyen előjogot, csak annyit, hogy ugyanúgy élhessünk, mint mindenki más. Csak annyit kérnék, hogy mindenki bátran merje megtenni ezt a lépést, ezt az igazságos és fontos lépést. Én igennel fogok szavazni a Lunacek jelentésre. Arról van szó, hogy civilizált társadalomban élünk-e vagy sem és nem hagyhatjuk, hogy mindazok, amiket eddig elértünk, azok elvesztenek most. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. señora presidenta voy a apoyar la puesta en marcha de esta hoja de ruta. én magam is támogatom azt hogy elkészüljön ez a roadmap az lgbt személyek jogaival kapcsolatban, hiszen hallottuk az imént az adatokat, hogy az LGBT személyek több mint felét érték támadások érte zaklatás, nagyon sok esetben erőszakos cselekmények áldozatai lettek, mégiscsak 10%-ük mert elmenni a rendőrségre, hogy erről beszéljen. Nagyon sok emberről van szó, nekik ugyanolyan védelmet kell kapniuk itt az Európai Unióban, mint minden más polgárnak. A bizottságnak élen kellene járnia, hogy azokat, akik igazságtalan, konzervatív ideákat vallanak, meg tudjuk állítani, és hogy nem mondhassa azt senki az Európai Unióban, hogy az LGBT személyek nem léteznek, vagy nem fontosak, vagy nem számítanak. Ugyanúgy meg kell védeni az ő jogaikat, mint mindenki más alapvető jogait. Hogy mit is kell tennünk? Azt kell tennünk, hogy mindenki szabadságát megvédjük. Ο συνάδελφος kollega. Szia, Presidente, komisario, me alegro de que este informe haya llegado al plenario. creo que estamos ante un informe muy positivo un informe que espero. elnök asszony biztos asszony nagyon örülök hogy ez a jelentés szavazásra kerül hiszen hozzá fog járulni a homofóbia elleni küzdelemhez a diszkrimináció felszámolásához. nagyon fontos hogy a tagállamok is pozitív mintát mutassanak az lmbt emberek meg, jogainak megvédésében egyes országok remélem, hogy el fognak gondolkodni, például Portugália, ugyanis népszavazást tartanának itt arról, hogy az LMBT emberek jogai megegyezzenek a társadalom többi tagjának jogaival. Nem szabad, hogy ilyenekről népszavazást tartsanak. Point of order, do you have... Ügyrendi kérdésben, Morvai asszony, parancsoljon, ügyrendi kérdésben kíván felszólalni? Sir. Can you explain your point of... Kifejteni, miért ügyrendi? Igen, persze, ki tudom fejteni, ezt csinálom éppen. Kék kártya. Mi a kék kártya politika? Mit mond a házszabály a kék kártyás kérdésről? Kék kártyát emeltem fel két hozzászólással ezelőtt, ön látott, asszisztánsa is látta, semmi vették azt, hogy jelentkezem kék kártyával. Jó van. Kifejtettem már, hogy minden kérést a spontán felszólások során engedek meg, és úgy gondoltuk, hogy nem lesz kék kártyás kérdés, hogy civilizált vita legyen. Tehát lehet szót kérni majd a spontán felszólalások idején, ám kártyás kérdés ebben a vitában nem engedélyezek. I will ask... Most meg Kelly urat kérem, hogy szóljon fel. Dúltran, nihésan kérdőr, hogy mindig play. Köszönöm szépen. Nem az első alkalom, hogy megvitatjuk ezt a témát a e házban, és valószínűleg nem is az utolsó. Nagyon gyakran téma, hogy mi történik más államokban, sokszor beszélünk arról, milyen hozzáállást van Afrikában, mondjuk, vagy Oroszországban e témában azokban a társadalmakban. Nagyon jogos ez, hogy beszélünk erről a témáról, ám legyünk mindig körültekintőek. Legyen, adjunk mindenkinek egyenlő jogokat az Európai Parlament részéről, meg a tagállamok állampolgárai körében is, ahogy már Kökesmen is kifejtette, fontos cél ez. Tegyük, tartsuk tiszteletbe minden állampolgár jogát. Én sportoló vagyok, sportembernek tartom magam, és nagyon örülök annak, hogy neves sportolók elmondták véleményüket a közvélemény előtt ebben a témában. Lassan, ám folyamatosan kell haladnunk ezen az úton mindenki számára biztosítva az egyenlő jogokat. Köszönöm szépen, Ulrike, köszönöm bátor jelentésed megírását. Jókor született meg ez jelentés, jó mutatja azt, hogy az emberi jogok nem külön jogok, nem előjogok, hanem a napi rendes élet részei. Minden ember egyenlő, egyenlő jogokat kell élvezze. Ha ebben a parlamentben, ha egyáltalán hozzájárulhatunk valamihez, Európa civilizációs fejlődéséhez van benne hozzájárulhatunk, akkor éppen a területen az előrelépéssel. A jelentésben emberek ellen diszkrimináció ellen beszélünk, ha két férfi vagy két nő együtt él, nem lehet ellenük diszkriminálni emiatt. Azért védem a jelentést, mert az emberek elleni gyűlöletet, előíteletet nevezi névem, és a valóság, az követi, hogy a valóságot nevezzük nevén. Mindenki úgy szerethesse a másikat, ahogy akarja, és ez teljesen normális dolog, nem eh, egy különleges helyzet. És a jelentés bizony az emberi méltóságról szól, arról, hogy ezt értékeljük-e, fontos-e számunkra az emberi méltóság. Köszönöm, hogy megérted a jelentést, harcoljunk együtt tovább. Morganti képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ebben a parlamentben mindenki szeretné megszüntetni a diszkriminációt Európában, legyen szó bármilyen diszkriminációról minden egyes diszkrimináció, legyen az pozitív vagy negatív, alapvetően elutasítandó. Tehát természetesen mindannyian azért harcolunk, hogy jogegyenlőség legyen itt Európában, és megszűnjön a diszkrimináció. Bármilyen irányba mutasson is ez a diszkrimináció, vagy bármilyen alapú legyen is ez a megkülönböztetés. Természetesen nemzeti fellépésre is szükség van, és várjuk a kezdeményezést az Európai Bizottság részéről is, hogy megfelelő elismerést kapjanak például az egynemű felek közötti házasságkötések és egyéb élettársi kapcsolatok. Úgyhogy azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy igen elszavazzanak az alternatív javaslatra,

szépen. Ez a jelentés nagyon fontos üzenetet küld a társadalmainknak, miszerint az LMBT és transznemű emberek diszkriminációja e, elfogadhatatlan. Lunacek kollégával e, együtt nagyon fontos e, vitákban vettünk részt annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott jelentés készüljön, amiben, amivel mindjárt azonosulni tudunk munka. A jelentés a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartja, és nem megy szembe a tagállami hatáskörökkel, jogkörökkel, hiszen a tagállamok szabadon hozhatnak jogszabályokat. Mit nem tesz ez a jelentés? Nem vezet be új szabályokat, egyetlen tagállamnak sem lesz olyan kötelessége, hogy a családjogról új szabályokat hozzon semmilyen diszkriminációt sem vezet be ez a jelentés, nem változtatja meg a cselekedeteink módját, viszont utat épít a mindenki egyenjogúsága felé, az LMBT és a transznemű emberek egyenjogúsága felé is, menetrendet készítene az Európai eh, Bizottság a diszkrimináció felszámolásáról a szexuális irányultság alapján. Mindenkit arra biztatok, hogy szavazza meg. Borsellino kollega. Kollega Borsellino. She's not here. Okay. Nincs itt. Rendben. szent képviselőtársunk ilyen szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai együttműködés alapja a szabadság, a demokrácia és az egyenlőség, valamint minden polgár, minden ember méltóságának tisztelben tartása. Az új közömi kutatások azt mutatják, hogy Európában homoszexuálisok egyre fokozódó zaklatások áldozatai a munkahelyen is, meg máshol is. Egy negyedük úgy nyilatkozott, hogy nyílt utcán vagy, vagy zaklatták őt. Úgyhogy ideje annak, hogy a bizottság és mi is fellépjünk ezen jelenség ellen. Több a tíz alkalommal kértük, hogy átfogó jogszabály szülessen a homofóbia elleni harc tekintetében. Megint sürgetjük az Európai Bizottságot, hogy új cselekvési tervet irányozzam elő, mely kezdeményezéseket fogalmaz meg. Az Európai Bizottság garantálja azt, hogy a tagállamok

amelyek arról szóltak, hogy a szólásszabadságot sérteni ez a jelentés, mert, el, mert elutasítja a homofóbiát. Ez rendkívül ironikus dolog, mert Írországban jelen pillanatban valóságos támadás éri a, szab, a szólásszabadságot. A nemzeti televízió és rádió ö, cenzurával sújtott egy újságíró, sőt 85 ezer eurót fizetettek ki homofóbiával vádoltak homofóboknak kártérítésképpen megvédik a homofóbokat cenzúrával, és nem engedik meg, hogy népszavazás történjen ebben a témában. Ha John Walter azt mondja, hogy a melegházasság egyfajta szatíra, az bizony homofóbia. A, amikor azt mondják, hogy az egyenlőségetnél fontosabb a közjó, az is homofóbia. Amikor a melegházasság ellen kampányolnak, az bizony homofóbia. Roy Ilna szavaival ezeket az embereket el kéne takarítani az életünkből, már akik így homofóbiával élnek. Páska képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, a mi társadalmunk, az emberi méltóság, a szabadság, az egyenjogúság és az emberi jogok tiszteletén alapul. Az én országom osztja ezeket az értékeket, és olyan közösséget épít, amelynek a magja a természetes család. Um, Természetesen eh, tiszteletben tartjuk a szabadságot és a demokráciát, de fontos nekünk a, de a hagyomány, és eh, nem érezzük szükségesnek, hogy bárkit is diszkrimináljunk. Úgy gondolom, csak azt mondja, hogy a mi országunkat nem érinti az önök jelentése. Köszönöm a szót. Gospođo kao kranski demokrat naravno da se zalaem za potivanje dostojanstva elnök asszony, mint eh, kereszténydemokrata természetesen minden ember méltóságát tartom fontosnak, ezért nem tolerálhatjuk a homofóbiát. De amikor a spanyol kollégát hallom, aki kritizálja a horvátországi népszavazást, ahol eh, a választók egy harmada eh, megjelent, hogy eh, a melegházasság ellen szavazzon, úgy gondolom, hogy ideológiai konfliktus van ebben a választások előtt. Az Európai Parlament rendelettel nem lehet megváltoztatni a horvátországi alkotmányos definícióját a házasságnak, ami ráadásul senkit nem veszélyeztet még Ferenc pápa is támogatta a házasságnak ezt a definícióját, és a e, meleg e, magazinok az év emberének választották őt, úgyhogy nem kellene erről vitát folytatnunk. Borzán. Borzán képviselői most a szó. Kedves kollégák, engem is elárasztottak azok az e-mailek, amelyek ezzel a témával kapcsolatosak, és ezekben tényleg sokszor megjelent, hogy több jogot kapnak majd az LGBT személyek, mint az összes többi polgár. Ez azonban nem igaz, az LGBT emberek egyáltalán nem kérnek, nem követelnek, és mi sem követelünk nekik előjogokat, csak ugyanazokat a jogokat, mint mindenki másnak körülbelül egynegyedüket érte agresszív, erőszakos támadás, és ezeknek az eseteknek csak minden negyedét jelentették a rendőrségen, mert egyszerűen nem mertek elmenni a rendőrségre. Ezeknek az embereknek nem szabad félelemben élniük az iskolában, a munkahelyükön, vagy abban a kisebb közösségben, ahol élnek. Én úgy gondolom, hogy Horvátország jó példa, ugyanis mi nagyon keményen dolgozunk az ilyen jellegű diszkrimináció ellen de természetesen még nagyon sok tennivalónk van, még nagyon sokat kell tennünk. Most éppen azt, hogy igennel szavazunk Jólecsek asszony jelentésére. Köszönöm, Pazsán asszony, és mindenkinek köszönöm a hozzászólását. Most viszont Andor biztos urat illeti a szó parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni Lunacek asszonynak jelentéstevőnek ezt az átfogó jelentést. A homofóbia és a transzfóbia valóban az emberi méltóság megsértését jelentik, és nem összeegyeztethetők azokkal az értékekkel és elvekkel, amelyekre az Európai Unió alapul. Az Európai Bizottság tudatában van azoknak a problémáknak, amelyekkel az LGBT személyek szembe kell nézzenek Európában, a diszkriminációval, akár erőszak, zaklatás jelenségével, és újra kell hangsúlyozza a bizottság azt, hogy kötelezettséget vállalt saját hatáskörén belül a diszkrimináció elleni fellépésre. Ám e területen a fő hatáskör továbbra is a tagállamokat illeti. Ami a leghatékonyabb cselekvési módszertant jelenti EU szinten, a bizottság egy célzott megközelítés módszertan híve, konkrét eredményekre törekedve, jogi védelmet nyújtva, és segítséget nyújtva a homofóbia és transzfóbia áldozatainak. Ennek valószínűleg pozitívabb hatás van az LGBT közösségre, mint hogyha egy roadmap-et írnánk csak meg. Az Európai Bizottság segítséget nyújt, és végrehajtja, hogy figyelemmel kíséri a tagállamok az LGBT jogokat érintő szokszabályok végrehajtását, például a foglalkoztatás irányelv végrehajtását, aztán a bűncselekmények áldozatairól szóló irányelv végrehajtását. Ez a monitoring is az LGBT személyek jogainak érvényesülését szolgálja, ezt is a bizottság teheti meg. Aztán azt is javasoljuk, hogy egy egyenlő elbánás irányelv jöjjön létre, és a diszkrimináció áldozatra vonatkozó védelmet a 19. cikk alapján, az előző 19. alapján mindenkire kiterjesszük, a szexuális orientáció áldozataira is, a javak, szolgáltatások, szociális védelem, oktatás területén is megvalósuljanak ezek a garanciák. Ezen túl az LGBT egyenlőséget szolgáló aktív szakpolitika tekintetében a bizottság szorosan együttműködött a tagállamokkal az elmúlt években, hogy segítse az LGBT diszkrimináció elleni harcukat. A bizottság ezen túl pénzügyi segítséget is nyújtott, publikál, és ö, PR tevékenységet is kifejt. Pénzzel támogatja a civil szervezeteket, és az LGBT jogokért küzdőket, szervezeteket és személyeket, és továbbra is ezt teszi. A prevenció és egészségügyi szolgálatokhoz való hozzáférés hiánya is sok esetben a megbélyegzés, a diszkriminációból következő negatív következmény, és a LGBT személyek életminőségét rontja. Az Európai Bizottság foglalkozik ezzel a jelenséggel, a jó gyakorlatok cseréjével az egyenlőség érdekében együttműködve a tagállamokkal is, meg globális szinten is, az egészségügy tekintetében az LGBT személyek egészségét, jólétét az egészségi világszervezet rendjére is tűzve. A, az is fontos, hogy ott az a mentális betegségek kategóriából kivegyék a nemzetközi betegség meghatározásból kivegyék ezeket a jelenségeket világszerte. Az európai jogszabályokból ráltrót kötelezettségét ellátja a bizottság a homofóbiával fellépve, egyen, az, az Európai Unióban az LGBT személyek egyenlőségét védve a bizottság hat, hatáskörein belül. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, kedves tisztelt képviselők, hogy továbbra is figyelemmel kísérik az Európai Bizottság az emberi egyenlőségért tett erőfeszítéseit, és köszönöm ebeli támogatásokat. Thank you very much, Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. lezártuk Lunacsak asszony jelentését és az erről szóló vitát. Holnap 11.30-kor kerültünk sort a szavazásra. A következő jelentés, melyet meg kell vitatnunk, Robert Rosford jelentése a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv végrehajtásáról. Elsőként meg is adom a szót